Okay, friends, it's... Uh... Kedves barátaim, 9 óra 20 van. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdenünk szavazni. Nézzük csak. Szocialisták és demokraták név szerinti szavazást kértek az egyszer től tartó kiegészítésekkel kapcsolatban, méghozzá az EMPL bizottság hozzáírás a struktúrált párbeszédhez témájában. Van-e olyas valaki, aki nem támogatja a név szerinti szavazást? Ki támogatja a név szerinti szavazást? Több mint 11 emberről van szó. Ez azt is jelenti, hogy megkezdjük a szavazást az így elfogadott formában. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes kiegészítés név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva három szavazattal. Kettes kiegészítést, meg szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva három szavazattal megint egyszer. Hármas kiegészítés név szerint. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva 5 szavazattal, 4-es kiegészítés, ugyanarról van, tehát név szerint szavazunk. Megnyitom, lezárom. Elfogadva 36 szavazattal négyes kompromisszumos támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös számú kiegészítés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 25 szavazattal, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerint szavazzunk a hatos kiegészítésről, mert megnyitom mellette ellene. Most lezárom a szavazást. Elfogadva két szavazattal. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene szerintem ezt megnyitom a szavazást, jó? 10-es kompromisszumról szavazunk, megnyitom. Lezárom. Igen. 46-an vannak mellette de csak egy-két ember volt jelzett a karjával. Ezek után szavazunk a bizottság a struktúrált párbeszéd, ez mellett név szerint kell szavazni, igen. Lezárom a szavazást. Elfogadva 24 szavazattal. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Nyolcas napi rendi pont következik, a munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás. A J kompromisszummal kezdünk. Tehát J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. K Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. OK kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mód nem okafogyottá vált. 91-esre ugyanez vonatkozik. A harmadik oldalig minden oka fogyott, a A 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük kérésre. 102-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 102-es. Tehát a téma. Lezárom a szavazás, Elfogadva három szavazattal. 103-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es, egy szóbeli módosító, amit az autoritek és demokraták kértek mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 104-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazattal. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva ellenőrizzük 106-ost, megnyitom a szavazást, lezárom, 28 szavazattal elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom, hogy elfogadva, de ellenőrizzük a 107-est, megnyitom a szavazást, Lezárom. Három szavazattal elfogadva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a hetes oldalon. Hetes oldal a M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 164-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 165-ös mellette ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 165-ös módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 28 szavazata. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 178-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. n kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194-es mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítva. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 197-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 197-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30 szavazattal. 198-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. Nem volt egészen egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 szavazattal elfogadva. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 205-ös részenként szavazunk. Az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13. oldalt a S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14. oldal komprom, X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 239-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva. Ellenőrzés következik a 240-hez. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva jelentős mértékben. A e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. A F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A G mellette ellene tartózkodás elfogadva. A P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 253-as részenként szavazunk. Az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes rész, második rész mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva. 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 260-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 262-est ellenőrizzük, megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva három szavazattal. 264-es módosító mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 264-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadva jelentés mértékben. A H kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadva. 275-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 276-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200 54-es mellette ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 254-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, elfogadva 35 szavazattal. nyújtos. 278-as mellette, 277-es, akkor 277-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 278-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 279-es mellette ellene tartózkodás elutasítás. 280 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 281-es mellett tartózkodás elfogadva. Agri 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 2 a, AI kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 289-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 290-es mellette ellene tar, el, tartózkodás elutasítva. 291-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 292. 292 rész, részenként azok első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük az első részt, tehát a 292-nél tartunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 293 mellette, részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 294 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 295 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 301 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük a 301-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 302 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, a J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 304-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 305 oka fogyott, a R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Q mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az AQ-t. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy szavazat többséggel. 314 oka fogyott ezzel, 315 mellette, ellene, tartózkodás, én azt mondanám, elfogadtuk, ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást, Leszállom a szavazást, elutasítva egy szavazattal, 316 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 318 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 319 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fem nem. 24. oldal, Agri 23 mellette, ellene, olyan kevesen emelik a kezüket, Agri 23 még egyszer emellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri 5 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk. Agri 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 1 mellette ellene tartózkodás elutasítva, AV kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FEM 7 mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, elfogadtuk a FEM 7-est, FEM 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEM 9, FEM 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FEM 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes, kettes módosítás, ezek egyformák. Egyszerre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette, öt ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as, 9-es, egyforma, mellette, vagy mégsem. a 8-as és a 9-es. Nem, nem, nem, úgy látszik, itt hibáról van szó. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as a 17-essel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös és 16-os egyformák, együtt szavazunk róluk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FAM, kettes preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as, 27-es, egyformák mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, szintén egyformák, 23-assal együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. FEM 1-es preambulum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk.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 És akkor következik a K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük az 55-öst. Megnyitom a lavazás, szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük az 56-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, szerintem. G kompromisszum. Ellenőrizzük, akkor visszamegyünk az 57-re. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 71-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Fem I mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, agridé mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, femté mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEMU mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Enne kompromisszum mellette ellenőrizzük a 77-est. Ellenőrizzük a 77-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41 szavazattal, N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a grillé mellette, ellene, tartózkodás, akkor ellenőrizzük az agri jét, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elut- elutasítva. V. Fenvé mellette ellene, tartózkodás elutasítva, fem A, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük le a fem át. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazat többséggel. Fembé mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Fem D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fem E mellette ellene tartózkodás elutasítva. FMF nem. A U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FMK mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fem ó mellette ellene tartózkodás elutasítva. S mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a fem t Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 23 szavazattal. Akkor mi a következő? Fem? Nem, Agri A mellette. külön-külön szavazunk róluk, A mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri B mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri C mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri E mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri F mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri G mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri H mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri I mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri K mellette ellene tartózkodás elutasítva. A AW kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most a jelentéstervezet módosított változatáról szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igen szavazattal, egy ellen szavazattal és öt tartózkodással. Köszönöm a jelentést, önnek és a vele együtt dolgozóknak a munkát. <clears throat> Egy véleménytervezetről szavazunk, a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettségét igénylő munkavállás céljából való betelepet, belépésének és tartózkodásának feltételeiről 11-es kompromisszum. Blogban szavazunk a 11-es és a 12-es kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Menjünk akkor a hatos módosítóhoz. Ez egy kiegészítés a 12 ez mellette. Második oldalon vagyunk, hatos módosító. kiegészítése 12-es kompromisszumhoz. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szerintem. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as, 72-es, 73-as és 74-es, ezekről együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, el kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le a 75-ös módosítót. Lezárom a szavazást elutasítva valóban 25 ellenszavazattal, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, tessék, Igen, ezt visszavonták egyébként. 76-osról szavazunk. 76, 77 és 78, ezekről együtt szavazunk. A 79-es és a 80-as fogyottá válik. nine was not adopted, so amendment, so what we should, no, but this is amendment nine, just the one before, which so is not withdrawn. So we vote on block, we vote together this one. But these four, these three, uh, 76, 76. 88 together. Hmm. Okay. Jó. A 9-est visszavonták, tehát akkor a 76, 77-es és 78-asról szavazunk közösen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le a 80-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81, 82, 83 és 84-es. Ezekről együttesen szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenhármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennégyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es és 93-as módosítók mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Sokan nem szavaztak. Akkor ellenőrizzük tehát a 11-es és 93-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőriznünk kell a kettes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, tízes, tizenötös és tizenhatos, ezekről együttesen szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, három kompromisszum, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Jó, leellenőrizzük, hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük le a 17-est, jó? Megnyitom a szavazást. 17-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 116-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as és 118-as együtt, mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, és akkor ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le a 123-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37 ellenszavazat volt. 124-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 22-es és 125-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 a 127-essel és 128-assal együtt, mellettük, ellenük, ellenőrizzük le ezt a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 129 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 131 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdések, a 6-os, 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le 27-es módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 23 ellenszavazattal. 28 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 25 szavazattal. 6 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as, 39-es, 40-es, 41-es egyben mellette ellene tartózkodás. Úgy vélem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük az eredményt. Megnyitom a szavazást lezárom, elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. preambulum bekezdések 43-as, 44, 45, 46 egyben támogatja <clears throat> ellenszavazat tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as, 49-es egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az egyes kompromisszumot. Lezárom. Elfogadva. 24 szavazattal. 55-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A véleménytervezetről módosított formájában szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Köszönöm szépen az előadónak. Nyilván tudják, hogy most költözünk a PHS 3C50-es terembe, az Ekon bizottsággal ülésezünk, de utána visszajönni, és Önök is tudják, hogy mi a téma valójában, a meghallgatás a téma. Mi történt az európai szakképzési alappal és az igazgatójával, a jelölttel. Ez egy fontos téma számunkra. Tehát másfél órára költözzünk a PHS 3C50-be ahol együttes üdést tartunk az Ekonnal, és utána vissza jövünk ide. 11.45-kor meg kell tudnunk, hogy mi történt valójában az ETF igazgató jelöltjével.